So colleagues, can we, uh... Kollégák, kérem, kezdjük el a munkát. Teljes a napi rendünk, és időgondjaink is vannak. Ennél fogva a napi rendet megkevertük. Először az Envivel jön a véleménycsere, és utána lesz az ENSZ emberi jogi tanácsával kapcsolatos program. Ezt a változást el tudják fogadni? Köszönöm, elfogadtuk a napi rendet. Tehát az elnök közleményei következik. Kérem a figyelmüket, hölgyeim és uraim! a Myanmarba ment a Droának egy küldöttsége, vasárnap jöttek vissza, Jekle asszonynal, Vajdérével, illetve Madame Kill Nissennel. Az Emberi Jogi Albizottságban ők majd áprilisban tesznek erről beszámolót. Következő téma, amit szóba hoznék, az emberi, emberi jogi csoportok elmondták, hogy Szaud-Arábiában egy nagyon kegyetlen ítéletet akarnak végrehajtani. Egy szaudi-arabiai bíróság állítólag arra ítélnek egy férfit, hogy injekciót kapjon, amely azt jelenteni, hogy derétől lefelé megbénul egy tíz évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmény miatt. Ez benne van a médiában, elkezdtünk mi is lépegetni. Tegnap a szaudi-arábiai eh, igazságügy miniszter, miniszternek egy nyilatkozatát olvastam, ő cáfolta, azt mondta, hogy ez nem igaz. Egyébként eh, találkozni szeretnék az igazságügy miniszterrel, hogyha ez valóban igaz, amit most mondtam, akkor ezt szóba kellene hoznom majd. Örülök, hogy létrejön a miniszternek, miniszterrel ez a találkozás. Valóban kérem, szerezzen bizonyítékot arra, hogy nem igaz a hír. Egyébként én magam is írtam a saját frakcióm nevében. Azért írtam, mert fiatalkorúakat akarnak kivégezni Szaudarábiában állítólag felfüggesztették az ítéletet, mert kiskorúakról van szó, de hát minden esetre megvádolták őket a bűncselekmény elkövetésével. E, akármiféle biztosítékot is kaptam, sajnos néhány nappal később az érintetteket kivégezték. E, vannak civil, civil e, szervezetek, akiktől jönnek a hírek, és az az igazság tapasztalataim szerint, hogy ők nem találnak ki ilyen sztorikat. Valóban eh, a szaudarábiai kormány ratifikálta ezt. Eh, egyébként ez eh, ellen szembe megy az ENSZ orvosi etikai normáival is. A kuvaiti halálos ítélettel kapcsolatban el kell mondanom, hogy nagyon sajnálatos. Április 1-én három embert végeztek ki, és Kuwait egyébként hat évig betartotta azt a de facto moratóriumot, amely szerint ugye az országon belül nem lehet kivégzés. Az is jó volt, hogy Eston Báron ő egy nyilatkozatot adott ki, elítélte az április elsői eseményt, mi csak támogatni tudjuk. Kuwaitnak azt üzenjük, hogy folytassák ismét a moratóriumot, illetve lépjenek abba az irányba, hogy eltörőjék a halálbüntetést. A Droa e, találkozóval kapcsolatban e, a Bahreini e, helyzettel kapcsolatban volt egy sajtónyilvánosság, egyébként nagyon pozitív volt. A sajtóban csak a pozitív dolgokról beszéltek, a kritikus témákról nem. Én e, áprilisban egy nyilatkozatot adtam ki, amelyben felhívtam a figyelmet arra, hogy nézzék meg az Európai Parlament formális döntéseit Bahreinnel kapcsolatban. Hogyha e, visszaemlékeznek a laoszi e, esetre, Zombat van Fun eltűnt. Ő egy nagyon prominens emberjogi aktivista volt, a parlamentben állásfoglalást adtunk ki erről a témáról februárban. Mi aggodalmunknak adtuk hangot az eltűnésével kapcsolatban, és azt írtuk le, hogy nem tudjuk, hogy jól van-e. Most a laoszi kormánytól kaptunk információt. Azt mondták, hogy folyamatban van a rendőrségi nyomozás, de az illető személynek a tartózkodási helyéről nincs hír. Az ASEAN Pol és az Interpol gyakorlatilag csatározást kezdett a laoszi rendőri szervekkel, meg kell találni ezt az embert. Azért hozom ezt szóban, ezt a dolgot, mert oda kell figyelnünk, hogy szemmel tartsuk a fejleményeket, úgy tűnik, hogy túlságosan gyors vagyok, mert amint mondtam, kaptam információkat az oroszországi emberjogi szabályszegésekről, nem javul a helyzet, tehát a napi rendőrkön majd lesz egy átfogó meghallgatás bizonyos oroszországi kérdésekről. Ez majd valamelyik következő munkaülésnek a témája lesz. Pozitív dolgokként ítélem meg, hogy Aston Baronő március 21-én nyilatkozatot adott ki a Magnitsky ügyben, kritizálta, hogy idő előtt zárták le az ügyet, de egyúttal ugye megnyitották Magnitsky ellen, Magnitsky személye ellen a posthumusz bírósági tárgyalást. Hogyha visszaemlékeznek egy korábbi ülésünkre, velünk volt Oroszország ember jogi tanácsosa, Tulkov úr, ő teljesen ellentétes véleményt vallott. Egyébként rendkívül fontosnak tartom, nagyon relevánsnak, hogy szemmel tartsuk a fejleményeket Oroszországban. Nos tehát, remélem. Elmondanám, hogy ebben a mostani ülés során nem lesz kérdésfeltevés, majd a legközelebbinél mód lesz rá, hogy a bizottság felé is feltegyenek kérdéseket. Nagyon fontos, hogy információkkal rendelkezzünk bizonyos olyan esetekről, amelyek nem igazán prominens, nem kiemelt témák, de megteremtjük ennek a lehetőségét a következő üléseken. Okay, then So uh, I have to see now we are little... Kicsit korai eh, időpontban vagyunk, Gróte úr eh, még errefelé tart, majd hogyha megérkezik, akkor kezdjük el az ő témáját. Okay, so now... Hölgyeim és uraim, folytatjuk az eszmecserét Gróte úrral. Ő, ő egyébként az emberi jogi illetve az Európai Unió Tanácsának emberi jogi munkacsoportjának a vezetője, az elnöke. Egyszer, pár hónappal ezelőtt már volt egy történelmi ülésünk, az Envi és a DROA együttesen ülésezett. Szeretném, hogyha ez így folytatódna, különféle témánk van. Az Envinek az elnöke Gróte úr, ő egyébként a parlamenti delegáció vezetője a klímaváltozással kapcsolatos ENSZ konferencia esetén. Dohában eh, december 8-áig eh, tartott egy eszmecsere, azon részt vett Gróte úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és visszajelzést ad arról, hogy a konferenciának milyen tanulságai voltak, milyen kihívások állnak előttünk. És köszönöm a meghívott előadóknak is, hogy eljöttek, mert eh, valóban nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit mélyebbre ásnánk a különféle témák körében, <clears throat> ugyanis hát a mi szakbizottságunkban nem minden hasonló kérdése fog. Saját e, napirendemben e, inkább olyan témák szerepelnek, hogy például, ha valamikor tesztelnek bizonyos projekteket, akkor vetődhet fel emberi jogi probléma. Például április 9-én egy orosz újságíró meghalt, ő igen aktívan tiltakozott egy Moszkván kívüli autóút építési projekt ellen. Ez a Kimcsi erdőt szelte volna keresztül. 2008-ban olyan brutálisan megverték, hogy azóta folyamatosan betegeskedett, most halt bele a sérüléseibe. A múlt héten Myanmarban járt az albizottságunk delegációja, különféle etnikai csoportokkal beszéltünk a tájföldi határvidék környékén. Próbálunk tárgyalni a béke megállapodások keretén belül, hogy a miammári etnikai csoportok valahogy csökkentsék az erőszakos felépések számát. Ez a droának az általános napi rendjébe tartozó kérdéskör, most azonban szeretnénk egy nagyobb összefüggésben vizsgálni a dolgokat. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha önnel kezdenénk, Gróte úr. Először is szeretném hallani, hogy milyen volt a konferencia, utána majd visszaadom a szót. Köszönöm szépen, Lokviller asszony, kedves kollégák! Az elmúlt évben is számos alkalommal beszéltünk erről a szakértőkkel, szakértőkkel is beszéltünk a klímaváltozás témájáról, a klíma kiigazítási intézkedések, és hogyan hat ez ki az emberi jogokra. Nagyon örülök annak, hogy most már második alkalommal beszéltünk erről, a harmadik alkalommal már egy hagyományról beszélhetünk, és meg vagyok arról győződve, hogy ezt folytatni is fogjuk. Véleményem szerint a parlament részéről a klímaváltozás témáját sokkal szélesebb körben kell megtárgyalnunk. Nem lehet az, hogy csak arról beszéljünk, hogy ez egy környezetvédelmi téma, és csak az ipar kapcsán beszéljünk erről. Ez nagyon fontos, hogy szélesebb körben megmutassuk ezt a témát, például az emberi kérdések hátterében, de a, a gazdasági szempontból is fontos ezt megvitatni, és ez összefügg az emberi jogokkal, sokkal szorosabban kell ezt dolgozni, és remélem, hogy ez az együttműködés folytatódni fog. A Környezetvédelmi Szabizottság koordinátorinak javasoltam, hogy a mindenről döntő konferencián 2015-ben, amely Párizsban lesz, még nem döntöttek erről, de minden erre mutat, lesz, de nagyon fontos, hogy erre a parlament részéről egy Roadmap, Roadmap to Paris című dokumentumot dolgozzunk ki, annak érdekében, hogy egyetemben a parlament részéről kifejezzük azt, hogy mik a követeléseink, és azok a pontok, amelyekről a konferencián döntenek, azokat valóban meg is valósítsák, és valóban pénzügyi ígéretek is szülessenek. 2014-ig tart a mandátumunk, tehát nem olyan sokáig. Varsóban lesz a következő konferencia, és ki kell tartanunk, és sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy itt a parlamentben is több szövetségesünk legyünk, például az Emberőgi Albizottság és de szeretném, hogyha a külpolitikai kollégáink is csatlakoznának hoznánk, és egy állásolást elfogadtunk az elmúlt alkalommal, és örülök annak, hogy az Európai Körügyi Szolgálat is itt van körünkben. Ki tudunk fejleszteni szerintem egy európai klíma, energia, diplomáciai és emberi jogi ö, úti tervet. Nem szabad ezeket elfelejteni. Parlament részéről erre kell törekedni, tehát széles körben kell megtárgyalni a klíma kérdését, az Ekkor szakbizottság kollégákat is be lehet eh, vonni, tehát eh, ipar, klíma, külpolitika, ezek nagyon fontosak. Most pedig az emberi jogi kérdések állnak ma az előtérben. Valóban van egy delegációnk Dohába. Én voltam a delegáció vezetője, és persze felmerül a kérdés, hogy a parlament mit csinál ott, hiszen nem vagyunk tárgyalók Dohában. De mégis van értelme annak, hogy az Európai Parlament eh, képviselteti magát ott, hiszen eh, egyrészt eh, közvetítők vagyunk, másrészt egy ilyenfajta konferencia nagyon fontos hely, ahol meghallgathatjuk azt, hogy a többiek mit mondanak. Nem csak arról lehet beszélni, hogy mit, mit, mit, mit teszünk, és el kell mondjam, hogy ez nagyon jó találkozó volt például a bangladesi kollégák részéről, és azt mondták, hogy nem tudjuk egyedül ezt elvégezni, segítenetek kell nekünk. Bangladesben a ciklon miatt óriási katasztrófa volt, másfél millió otthon semmisült meg. Ez egy olyan óriási mérték, de mégiscsak széljezetként jelent ez meg. És ez pedig a klímaváltozás egyik hatása. Ezzel is számolnunk kell. És amire még figyelnünk kell, és ezt a Dohai konferencia utáni vitán is láthattuk, az európai tagállamok pénzügyi ígéreteket tettek, viszont nincs értelme annak, hogyha ezeket a pénzügyi érteket titkosan teszik meg, és majd csak a konferencia után hozzák nyilvánosságra. Tehát szerintem jobban lenne, ha ezt jobban koordinálnánk, jobb lenne az eredmény is. Tehát a tanácsi oldalt kell jobban koordinálni annak érdekében, hogy e- látszódjon az, hogy Európa valóban tesz valamit, és nem csak csepegteti a támogatásokat. 2020-ig évente 1 milliárd dollárra van szükség ahhoz, hogy finanszírozni lehessen a klíma kiigazítás és klímavédelmi intézkedéseket. Hogyha ez nem sikerül, akkor az egész dolog kudarca fullad, és az emberi jogok helyzetét sem lehet majd akkor figyelembe venni. Ami pedig az együttműködést illeti, és mit tehetünk ebben a tekintetben? Mi hozzájárulhatunk ahhoz, már a következő héten is, hogyha az LTS e rendszerünket egy kicsit kijavítjuk, ez a napi renden van. Az LTS, e a kibocsátás kereskedelmi rendszer, véleményem szerint egyeteméket kell tenni ennek kapcsán, hogy nem arra szabad felhasználni az ebből származó bevételeket, hogy a saját költségvetéseket javítsák ezzel ki, hanem ezt fel kell használni a, fe, a fejlődés elősegítésére. A tanács azt hiszem, ezt már sikerült elérni, azt mondtuk, hogy legalább 50%-ot erre kell fordítani. Nem lehet ugye menni a konferenciára, és mindig azt mondani, hogy segíteni akarunk, de amikor a pénzügyi támogatásról van szó, akkor nincs koncepciónk igazából, hogy el lehetne segíteni. Ez bennünket nem igazán tesz európaiként hiteles, hitelessé. Ezért egy nagyon jó koncepcióra van szükség, és eh, ezt megfelelően kell finanszírozni. Nagyon fontos az, hogy mások is csatlakozzanak hozzánk. Ezen a héten beszéltünk az Ausztrál környezetvédelmi miniszterrel, itt volt Brüsszelben, és eh, elmondta, hogy Ausztrália halandó csatlakozni ehhez a rendszerhez. Kínában már hét tartományban bevezették ezt az ETS rendszert, és Kínában a nemzeti kibocsátási rendszert 2015-ben fogják bevezetni. És ez sokkal nagyobb lesz, mint az egész teljes európai rendszer. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy ehhez finanszírozási forrásokra lesz szükség majd a fejlesztés együttműködésre, és gondoskodni kell arról, hogy minden vitában szóba kerüljön a szabadalom, illetve a technológia transfer, és ezáltal gondoskodjunk arról, hogy a kevésbé fejlett országok lehetőséget kapjanak a technológiához való hozzáféréshez, hiszen nincs értelme annak, hogyha bizonyos helyeken javításokat végzünk és változtatunk, mindenképpen lehetőséget kell kapniuk arra, hogy alternatív energiával elláthassák magukat. Nem szabad elkövetnünk azt a hibát, amit az elmúlt 100-150 évben elkövettünk. Más utat kell választanunk. Ezt is meg kell vitatnunk egymással, és meg kell vizsgálnunk a parlamentben, hogy ez hogyan lehetne segíteni. Tehát hogyan lehetne segíteni azt, hogy mások önmagukkal is segíthessek, segíthessenek. Tehát ennyit szerettem volna elmondani előzetesként a Dohai konferenciáról. Én azt kaptam, amit vártam a konferenciától, de kevesebbet, mint amit reméltem. Ez lehetne az összegzése annak, amit én láttam Dohában. Minden egyes alkalommal a klímakonferenciák előtt nagyon szép állásfoglalásokat fogadunk el. Azonban, amit ezekben az állásfoglalásokba belefoglalunk, azokat jogszabályokká kellene átalakítani. Tudom, hogy nagyon nagy a lobby nyomás, de mindenképpen ki kellene tartanunk ezen állásralások mellett, mert igazából akkor semmi értéke nem lesz, ha ezt nem tesszük. És az sem jó, hogyha az állásralás és a jogszabály között óriási hézak van. Várom a vitát, és nagyon remélem, hogy, a, hogy tényleg ebből egy hagyományt tudunk létrehozni, hiszen szövetségesekre van szükségünk a klíma klímához való igazodás, alkalmazkodás, klímavédelem, illetve az emberi jogok kapcsán. A klímaváltozás, ipari politika, energiapolitika, emberi jogi politika, külpolitika, tehát számos politikai területet fed le a klímapolitika. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen Gróte úrnak. Jegyzeteltem, és a roadmap, amiről beszélt, a külügyi szolgálatban is figyelemmel követhetik azt, amit tehetnénk. Decemberben volt az EU-nak egy nagyon átfogó emberi jogi cselekvési terve, és a klíma relevancia és emberi jogok ez elég kismértékben merült fel. Nagyon fontos, hogy beszélnünk kell arról is, hogyha még ez egy alpont is, hogyan lehet ezeket az intézkedéseket megvalósítani. A Varsói konferencia, illetve a Párizsi konferencia közeledik, ezek jó esélyt kínálnak arra, hogy a külpolitikai napi rendezés kicsit ki lehessen bővíteni. Most pedig szeretném bemutatni a szakértőinket, Steve Trent úr, aki a közvetődelmi igazsági alapítvány vezetője. Ez egy non-profit szervezet, az emberi jogok és a klímavédelem kapcsolatával foglalkoznak. Vendel Trio is ott van körünkben. Ő az Európai Klíma Hálózat vezetője, a KEN vezetője, brüsszeli székhelyű szervezet, Európa legnagyobb koalíciója, amely energia és klímakérésekkel foglalkozik. 120 tagszervezetük van, több mint 25 európai államban. A KEN Európa a klímaváltozással foglalkozik, illetve a fenntartható klímát és energiapolitikát támogatja. A külügyi szolgálat részéről Martin Füt van itt körünkben. Üdvözöljük Füt urat, ő is hozzá fog majd szólni a vitához. Trent úrral kezdjük azonban. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a két elnöknek, hogy meghívtak engem ma ide. Nagyra értékelem ezt. Üdvözlöm ezt a meghallgatást. Az elmúlt éjjel egy kis beszédet írtam, amit el fogok mondani, de igazából egyetetek mindennel, amit Gróte úr elmondott. Amikor, ha elmondom a beszédet, akkor azt láthatják, ugyanazt fogom elmondani, amit eh, Gróte úr is elmondott. Mielőtt még rátérnék a lényegre, azt mondanám, hogy az az ötlete, hogy egyből egy hagyomány legyen, az nagyon jó ötlet, mert alapvető fontosságú a klímaváltozási kérdések kapcsán az, hogy ez nem csak egy, energi, egy környezetvédelmi kérdés, az az életünk minden területére ki fog hatni. Főként az Európai Unióban, de a felődő országokban is nagyon mélyen kihatott az emberek életére a klímaváltozás, illetve az ő életükre és túlélésükre is kihat ez. Ezért köszönöm azt a felvetést. Mary Bonson-t idézném, aki azt mondta néhány évvel ezelőtt, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a létező emberi jogi elveket a klímaváltozási tárgyalások kapcsán. Az emberi jogok emlékeztetnek arra, hogy vannak érdekek, a gazdasági érdekek mögött is. Úgy gondolom, hogy ezek a szavak ugyanannyira élvényesek ma, mint akkoriban. A második világháború után létrehozták a Genfi menekültügyi ö, egyezményt, amely a, amelyről úgy gondolom, hogy a 21. században is látunk egyfajta üldöztetést, mégpedig a legszegényebb és legsérülékenyebb embereket arra kényszerítik, hogy elhagyják lakóhelyüket, és ez összefügg a klímaváltozással. És 2010-ben 38 millió ember volt klímamenekült. A klímaváltozás súlyos hatással jár a fenntartható fejlődésre is, és az Európai Parlament és az Európai Unió nagymértékben foglalkozik ezzel. Ez kihat olyan osztakra is, mint Banglades, és a klímaváltozás óriási hajtóereje a migrációnak, és a klímaváltozás még tovább súlyosbítja az erőforrásokhoz való hozzáférést is, és ahol szegénység már eleve létezik, ott nagy az esély ennek, hogy erőszakos konfliktusok alakulnak ki. A negatív következményei a klímaváltozásnak súlyos hatással járnak több millió ember emberi jogaira. Nem, nincs munkahelyük, lakhatásuk, megélhetésük, és sok esetben nem férnek hozzá a tiszta vízhez, élelmiszerhez, vagy alapvető ö, dolgokhoz sem a klímaváltozás hatásait főként ott lehet érezni, ahol nem tudnak alkalmazkodni. És személyes tapasztalataim alapján főként a nők és a gyerekekre hat ez ki, ők a legsérülékenyebbek a társadalmainkban. Nemzetközi partnerekkel sikerült felmérnünk a klímaváltozás hatásait, és A valós életben azt láthatjuk, hogy ez nagyon mértékben kihat az emberi biztonságra. És egyre nagyobb a, az igény a tiszta víz igényába, és ez még tovább erősíti a már meglévő feszültségeket is, és ez össze, összevéve, illetve összekapcsolva klímaváltozási hatásokkal, azt láthatjuk, hogy súlyos konfliktusot eredményez, például Darfurban. Hogyha nem sikerül erősíteni az ellenállást ezzel szemben, akkor egyre több ember kerül szegénységbe. A globális szinten a millenniumi célkitűzések kapcsán sikerült elérni azt, hogy minél többen élne, tudjanak hozzáférni tiszta vízhez, még mindig azonban nagyon sokan nem tudnak hozzáférni a tiszta ivóvízhez. Tehát a klímaváltozásra kapcsolatos hatások jelentik a nagyobb kihívást, például a tiszta ivóvízhez való hozzáférés kapcsán. Nagyon érdekes az, hogy egyrésztről túl sok víz van, másrésztről kevés víz van, a, a ciklonok áradásokat okozhatnak, ez is előfordul, hogy romlik a talaj állapota. Ezek is ugyanennyire veszélyesek, bár ezek nem kerülnek a címlapokra, és emiatt nincs egy nemzetközi összefogás, és elég korlátozottak a nemzeti erőforrások, és a másik nagyon fontos pont az az, hogy ahol a szegénység van és rossz irányítás van, ott általában a víz sem elérhető, ez konfliktusokat eredményez, főként a sérülékeny országokban, és ezek az országok klíma szempontból is sérülékenyek. Például az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma a Szahara kapcsán a monszun területeken azonosított ilyen ö, veszélyeztetett területeket. És úgy gondolják, hogy ezeken a területeken mindenképpen konfliktusok alakulhatnak ki. A klímamenekültek sokkal többen vannak, mint a más konfliktusokból erődő menekültek, és a két dolog, ahogy említettem, erősíti egymást. A klímamenekültek azonban nem rendelkeznek jogi elismertséggel, nincsenek nemzet, nemzetközi ügynökségek, amelyek az ő védelmükkel foglalkoznának. Még a leggazdagabb országok között is az, hogy foglalkoznak ezzel a helyzettel, nem létezik. Emlékezzünk a Katrina hurikánra, nagyon sokan otthon talánná váltak, és számos ember életét vesztette. 9000 négyzetmérföldnyi területen hatott ez a katasztrófa. Burmában is 130 ezer ember életét veszélyeztette a, a kialakult ciklon. Damage caused by climate change. Az nyilvánvaló, hogy nagyon fontos az éghajlatváltozással kapcsolatos munka, és ennek emberi jogi következménye is vannak. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak dinamikusabban együtt kell működnie a világgal, vezető szerepet kell vállalnunk, és ebben a kontextusban támogatjuk azt, hogy speciális raportőre legyen az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseknek az emberi jogi tanácsban, az ENSZ-ben. Bárcsak több időm lenne, de látom, hogy így is kifutottam az időből, és ezért kicsit rövidebbre fogom a előadásomat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Még egy megjegyzéssel élnék. Kevesebb, mint egy százalék a világ széndiokszid kibocsátásának kevesebb, mint 1%-át adja a világ legfejletlenebb, 50 legfejletlenebb országa. Azt hiszem, hogy nekünk is van feladatunk ebben a kérdésben. Elnök, köszönöm szépen. Bizonyára tudja, hogy a következő napi rendi pontunk Toyerman úrral ö, való eszmecsere, aki az emberi jogi tanácsban koordinálja a munkánkat. Tehát az egyik ajánlás az az lenne, hogy esetleg az Európai Uniónak az éghajlatváltozás és az emberi jogi kérdésben egy külön jelentéstevőt kellene kiállítania. Tehát ezt fel fogjuk vetni. Köszönöm szépen. Trió úr. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok én is erről a témáról itt a szakbizottságban. A Környezetvédelmi Bizottságban már beszéltünk erről a kérdésről. A Can Europe nevű szervezetről szeretnék röviden szólni. Több mint 120 szervezetet képviselünk. Ezek nem csak környezetvédelmi szervezetek, hanem fejlesztési emberi jogi szervezetek is vannak a tagszervezeteink között támogatjuk azt, hogy az éghajlatváltozás nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem valóban érinti az embereket, az emberek életét. Az adatokat szeretném tovább bővíteni, hogy mi is a helyzet az éghajlatváltozás következményeivel. A, az a fórum, amely több mint száz kormányt egyesít a világon, és nyomon követi az éghajlatváltozással kapcsolatos kiszolgáltatottságot, arra a következményre jutott, hogy az éghajlatváltozás, illetve a széndiokszid kibocsátás már több mint 5, 5 millió több mint 5 millió ember életét veszélyezteti évente, tehát több mint 5 millióan veszítik el az életüket. Gondolok itt a, a élelmiszer hozzáférhetőségére, az éghajlattal kapcsolatos eseményekre, illetve a környezetszennyezés következményeire. Aztán másodszorban kimutatták, hogy a világ GDP-nek mintegy 1,6%-ába kerül az éghajlatváltozás, azonban a legkevésbé fejlett országok esetében ez 11%-ra rúg, pedig a legkevésbé fejlett országok alig járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz, és mégis ezekre a szegény emberekre kivetett hatás elképesztő. Ez pedig azt jelenti, hogy a nemzetközi közösségnek kötelessége a kibocsátást csökkenteni, illetve a kiszolgáltatott közösségeknek segíteni a környezetváltozás következményeivel szemben a világ közössége a nemzetközi éghajlatváltozási tárgyalások kapcsán próbálja ezt megvalósítani, és ezzel el is jutottunk Dohához. Grote úr érzéseit én is osztom. Kevés elvárásunk van, miközben nagyon nagy szükség lenne a felhépésre. Azt látjuk, hogy a dohai fordulóban azért történt előrelépés a tárgyalások folyamatát illetően, illetve a jövőbeli infrastruktúrát illetően a országok közötti lehetséges együttműködés fényében, illetve a kiutói jegyzőkönyv témájában, valamint a közös standardok területén. Azonban ugyanúgy, mint a korábbi nagy csúcs találkozók, Durban, Cancún és így tovább, Doha sem ért el konkrét előrelépést a kibocsátás csökkentésében, illetve a pénzügyi támogatás nyújtásban a fedetlen országok számára, illetve az adaptációs munkában sem. Az ENSZ környezetvédelmi programja Doha előtt kiadta a, azt a jelentést, amely a kibocsátással és az ambíciókkal foglalkozik. Ez a, azzal foglalkozik, hogy a különböző országok kimutatták, hogy milyen kibocsátás csökkentésre van szükség annak érdekében, hogy a legsúlyosabb éghajlatváltozási következményeket elkerülhessük. Sajnos a szakadék még mindig nagyon nagy. Sajnos a dohai forduló után a szakadék még mélyebb, még szélesebb lett, ahelyett, hogy szűkült volna. Nagyon sok ország és ide tartozik az Európai Unió is, aki korábban több fellépést vázolt, például ugye Európa esetében 20%-os vagy 30%-os kibocsátás csökkentési kötelezettségvállalásról volt szó 2020-ig. Doha előtt ez még nyitott volt, ezek a kérdések nyitottak voltak, Doha után pedig a kisebb érték mellett törtek ráncsát, tehát a 20%-os kötelezettségvállalás már megvolt Doha előtt, és Doha után is csak ennyi lett. Hogyha kritikusan nézzük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy ez eléggé furcsa, hiszen a 2012-es adatok azt mutatják, hogy mínusz 23 százalékon állunk, tehát tulajdonképpen a következő 8 évben emelni fogjuk a kibocsátásunkat, és nem pedig csökkenteni ez alapján. Hát ez ugye egyértelmű, hogy milyen hatással lesz a legfejletlenebb régiókra, és most felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet az emberi jogsértéssel, ide tartozik ez. Kevés az időm, ezért még egy témáról szeretnék szólni, ez pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozás. A 2009-es kopenhágai csúcs találkozón a fejlett országok ígéretet tettek, hogy 100 milliárd USA dollárt folyósítanának a fejlődő országoknak 2020-ig évente 10 milliárdot 2010, 2011 és 2012 során. Most érünk ennek az időszaknak a végére, és a fejlődő országok, illetve a legszegényebb országok azt várták a fejlett országoktól, hogy beszámoljanak arról a 10 milliárdról, hogy fogunk eljutni a 100 milliárdhoz 2020-ig, és sajnos leszámítva négy európai ország nyilatkozatát, semmi egyértelmű információ nincs arra vonatkozóan, hogy milyen pénzforrások állnak majd a fejlődő országok rendelkezésére 2013-ban, vagy akár 2020-ban. Egy pár Európai Uniós ország nyilatkozata nyilatkozatának köszönhetően jobban állunk, mint, mint a többi országok, de hát a legrosszabbak között vagyunk a legjobbak. Az egyik nagy probléma az az, hogy nem született közös álláspont az EU-ban arra vonatkozóan, hogy az éghajlattal kapcsolatos finanszírozás tekintetében 2013, 14 és 15-ben mit mutatunk föl, és hát ez elég nagy szégyen, a tagállamok nem tudnak együttműködni egy olyan kérdésben, amelyben megállapodtak és ígéretet tettek 2009-ben. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Triór. És most pedig Főt úr kapja meg a szót az ELS részéről. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy röviden hozzászólhatok a vitához, és az EAS szempontjából beszámolhatok erről a kérdésről. Ugye egy széleskörű perspektíváról van szó, az éghajlatváltozása kapcsolatos politika a külpolitikának a része, a mi napi rendünkre tartozik, és együttműködünk a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal. Ahogyan önök is tudják, az Európai Külügyi Szolgálat mandátumot kapott a külügyi tanácstól 2011-ben, és ez a mandátum egyértelműen meghatározza a fellépési prioritásokat. A feladatunk az, hogy támogassuk a tárgyalási folyamatot minden lehetséges eszközzel, mobilizáljuk a külpolitikai eszközöket, ezek politikai eszközök, magas szintű párbeszédek, illetve más kezdeményezések. Emellett a programozási gyakorlatban a finanszírozási eszközöket is megpróbáljuk kiaknázni a éves pénzügyi keretben, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban megvannak a finanszírozási lehetőségek. a közös Európai Uniós költségvetésből. Tehát széles a perspektíva, ahogy mondtam, bár ugye nem vagyunk tárgyaló felek, de így támogatjuk az egész folyamatot, így is, tudok, így is reagálok, de Dohára. Tehát, hogyha az, ennek az eredményeit próbáljuk megnézni, akkor ugye elég röviden fogalmazhatok, már a beszámolót meghallgattuk. Valóban ez egy átmeneti éghajlatváltozási konferencia volt, változott a perspektíva a Durbanhöz képest, és 2015-ig egy folyamatot vázolt ez a konferencia, kollektív, közös eredményeket határoztunk meg, hogy mit szeretnénk elérni. A sajtóban ugye azt olvastuk, hogy nagyon szerény vagy minimalista volt Doha. Szerintem érdemes azért azt mondani, hogy egy kiegyensúlyozott fejlődést tapasztalhattunk, még akkor is, hogyha ez egy lépésről lépésre történő fejlődés, de a jövőbeli ö, fellépéseknek, illetve eredményeknek az építőkövei kerülnek lefektetésre minden egyes konferencián, és Doha is ehhez járult hozzá. Tehát, hogyha megnézzük a konferencia előtti célkitűzéseinket, akkor azt láthatjuk, hogy a, ennek nagy része megvalósult, és továbbra is jó úton haladunk 2015-höz képest. A legfontosabb eredmények először is, hogy a 2015-ös célkitűzés fényében egy munkaterv alakult ki, tehát operatív módon is megkezdtük a munkát, és ebben megállapodtunk, és el is indult a munka, az Európai Unió ehhez hozzájárult javaslatokkal. Ezen kívül egy nagyon bonyolult tárgyalási folyamat egyszerűsödött. A hét párhuzamos tárgyalási folyamat háromra csökkent. Az EDP Durban csomag az egyik központi csomag, és a jövőbeli megállapodások struktúráját próbálja vázolni, amely minden ország számára kötelező lenne, a fejlődő országok számára is, és a célja a kibocsátás csökkentés. Ezen kívül a kiotói jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszaka és kialakult, az Európai Unió kötelezettséget vállalt, nem egységes volt a fellépés, de az Európai Unió részéről azt láthatjuk, hogy, hogy a finanszírozás tekintetében emelésről tettünk ígéretet, és mi a mi részünkről egységesen léptünk föl. Tehát az, a Dohát megelőző ö, számadatokhoz képest emelést látunk korában van az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozási központ. Ez is egy fontos eredmény. És végül kialakult egy munkaprogram, amely intézményi szinten közelíti meg a tárgyalások, tárgyalási fordulók új témáját. Mindemellett jó pár technikai kérdésben is előrelépés történt. Természetesen esetleg a sajtó nem annyira számolt be ezekről, de mégis ezek is előrelépések, és ahogy mondtam, a legfontosabb építőkövek kezdenek a helyükre kerülni. Természetesen mindez még nem elegendő, de hogyha megnézzük a tárgyalási dinamikát, akkor azt látjuk, hogy eltérő álláspontot képviselnek a különböző országok a fejlődő világban. Ebben az Európai Unió még mindig vezető szerepet vállal. Közös ambíciókat fogalmazunk meg, és mások is csatlakoznak hozzánk, többek között latin-amerikai országok is. Ezen kívül a terepen is egyre több fellépést látunk, tehát a helyszíneken, azt látjuk, hogy ezek még nem szerepelnek követ, kötelezettségvállalásként, de remélhetőleg a megvalósítási kapacitásban is előrelépést tapasztalunk. Egyetértünk azonban, hogy a jelenlegi ambíció szintje nem kielégítő, és a kollégák ugye beszámoltak a ambíciós, ambíciós szakadékról, ehhez pedig a politikai akaratot kell mobilizálni a lehető legmagasabb szinten, így támogatván a 2015-ös célkitűzéseket. Természetesen ez egy kormányközi kérdés, hiszen az éghajlatváltozással kapcsolatos téma egy kormányközi széleskörű téma, és a politikai lobby tevékenység minél több csatornáját meg kell nyitni annak érdekében, hogy a 2015-ös célok valóban megvalósuljanak. Az Európai Külügyi Szolgálat teljes mértékben elkötelezett, és minden tőle telhetőt megtesz ennek érdekében. Egy megjegyzéssel szeretném zárni a felszólalásomat az emberi jog és az éghajlatváltozás összekapcsolódás, összekapcsolódása. Ugye természetesen az éghajlatváltozás, mint külpolitikai kérdés, a mandátumunkhoz tartozik, és az emberi jogi cselekvési terv nyelvezetének megfelel. egy központi eleme az Európai Külügyi Szolgálat mandátumának, tehát az éghalatta változása kapcsolatos diplomácia egy nagyon fontos elem, és ez kapcsolatot teremt az éghajlatváltozás, illetve az emberjogi kérdések, a biztonsági kérdések között, akár Európai Uniós szinten, külügyi tanács csak kapcsolatos tárgyalásokon, például a vízügyi kérdésekben. Ezeket nagyon komolyan vesszük, fölkaroljuk. Az Európai Uniós tagállamok az ENSZ biztonsági tanácsában tárgyalást folytattak. Ennek vezetője az Egyesült Királyság és Pakisztán volt, és Ebből is azt látjuk, hogy a fejlődő országok is egyre inkább részt vesznek ebben a programban. Valamint konkrét fellépéseket is tapasztalunk, például Közép-Ázsiában az éghajlatbiztonsági és vízügyi biztonsági kérdésekkel kapcsolatban konkrét fellépéseket látunk, konkrét program körvonalazódik. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm, Fűt úr megnyitom az eszmecserét. Kérdés? Vagy talán én kezdem. Trent úrhoz volna egy kérdésem. Helyesen mondta, hogy jogilag nem ismerik el az éghajlat miatti hajléktalanokat vagy menekülteket. Ön szerint mi a legjobb mód arra, hogy ezt megvalósíthassuk? Ugye a Genfi egyezmény nem tudjuk, hogy mennyire nyitható meg, hogyha egy teljes nyitottságú egyezmény felé megyünk el, nincs ország, amelyik felvállalná a vezető szerepet. Aztán a második, ugye hallottam arról, hogy a kis szigetekkel kapcsolatban van egy konferencia. Úgy tűnik, hogy vannak olyan országok, ahol a területnek kisebb, mint 2%-át teszik ki a szigetek. Nem tudom, hogy ez esetben az érintettek milyen védelemre számíthatnak. Köszönöm szépen. Valóban egy kulcskérdés. Előszöri észrevételére válaszolva, kimondottan azt mondjuk, hogy nem szabad keverni a dolgokat a meglevő menekültügyi egyezménnyel. Tudjuk, hogy nemzetközileg ö, nagy agályokat kelt az, hogy bárki bele kavarjon ebbe a helyzetbe, és a, a menekültek kérdésébe belevonja a klíma menekültek ügyét. A világ szerte ugye nagyon súlyos a kérdés. Ennél fogva úgy érzem, hogy kis lépésekkel kell indítanunk. Az EU elsőképpen egyfajta vezető szerepet kéne, hogy felvállaljon, és ezeknek az embereknek először is kell adni egy jogi fogalom meghatározást. A Genfi Egyezményben, illetve egyéb helyen sincs jogi instrumentum, senki semmi nem definiálja a klímaügyi menekültek kérdését. Tehát első lépesként szerintünk egy megfelelő meghatározást kell adni nekik. Utána, a fogalom meghatározás után jogi státuszt kell meghatározni a számokra. Az EU itt is vezető szerepet vállalhat. A 27 tagállam, ha már egyszer egyetértésre jut és elfogad egy klímaügyi menekültekre vonatkozó fogalom meghatározást, az már lépés de újra meg újra hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy az emberek a nemzeti államhatárokon kibemászkálnak, hanem gyakorlatilag ezek ott vannak a kulturális és gazdasági környezetükben. Az ilyen jellegű menekültek nem akarják elárasztani Európát. Tehát ők valójában otthon akarnak maradni, ahol vannak. És utolsóként, hogyha a Maldiv szigetekre gondol, ugye meg kell találnunk a módját annak, hogy, hogy bizony kezelnünk kell a problémát, hogy ez a, ez a teljes nemzet eltűnik. A tenger elnyeli a földet. Mit teszünk akkor? Vajon ö, hogyan látunk ahhoz hozzá, amit talán ö, éghajlatváltozási igazságügynek kéne neveznünk? A jelen időben globális klímaváltozással állunk szemben, és az ilyen jellegű helyeken az embereket feltétlenül érinteni fogja a probléma. Tehát itt is vezető szerepre kéne törnünk, de jelen pillanatban nincsenek megoldások. Elnök. Ezzel együtt szeretnék egy-két elképzelést hallani arról, hogy az EU mit léphet. Volt korábban egy találkozó, találkozónk a Marshall-szigetek képviselőivel, aztán Mongólia kérdése is felmerült. Most mi van akkor, hogyha például az ilyen veszélyeztetett helyeken lakók máshol vásárolhatnának földet, ahol előről kezdhetik az életüket? Ezek nem megoldások, vagy legalábbis nem egyszerű megoldások. Kérdésem tehát az EU ön szerint mit kéne, hogy felkaroljon? Hogyha promócióról beszélünk, és elnézést kérek, mert vissza kell kanyarodnunk a, az adaptációhoz és a kár enyhítés kérdéseihez. Ugye, tehát még nem jutunk oda, hol katasztrófa van, hogy az ilyen kis szigetek, mint a Maldív szigetek eltűnnek, mindenképpen új és további finanszírozási eszközt, eszközöket kell valahol létrehoznunk, ahol az adaptációt és a kárenyítést tudjuk finanszírozni. Szerintem a Föld még nem készült fel az ilyen eszmékre, hogy egy egész nemzetet felszedünk a eredeti lakóhelyéről, és áttransportáljuk valami másik helyre. Úgyhogy elnézést, ha nem válaszoltam kimerítően, de pillanatnyilag ennyit tudok mondani. Elnök. Engedelmével még egy kérdésem volna. Trió úrhoz is szólok egyébként most. Azt mondta, egy példát hozott fel, hogy az EU tagállamok, ugye most pillanatnyilag ugye további e, emelést hajtanak végre a, a környezetszennyezési kibocsátások területén. Most akkor mit javasol, és kinek javasolja, hogyha ez emberi jogi sértés, hogyha az embereket e, ez elhajszolja az otthonaikból. Ön szerint kinél, kinél panaszkodjanak az érintett emberek? Kinél tiltakozzanak az ellen, hogy megsértették az alapvető emberi jogaikat? Először is pontosítanám, hogy mit mondtam az európai emisszió fokozásáról a jelenlegi cél teszi lehetővé, hogy Európa fokozhassa a kibocsátását. A jelenlegi kereskedés, vagy kibocsátás kereskedelmi programnál ugye lehet változtatni, és ahogy Gróte úr is mondta, a parlamentben jövő héten esetleg előre tudunk ebben lépni. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan tehetnek panaszt az érintettek. Hát van egy szimbolikus eset, amely két-három évvel ezelőtt következett be. A Mikronézia szövetségi állam kormánya egy cseh köztársaság beléli jogszabályra hivatkozott. Lehet, hogy máshol is van ilyen jogszabály, ebben nem vagyok szakértő, de a cseh köztársaságban volt egy javaslat, hogy egy szénüzemelésű erőművet építsenek. A cseh a cseh jogszabály lehetővé teszi a határon túlnyúló hatásvizsgálatot is. Mikronézia azt mondta, hogyha Európában ö, fokozzák a szénerőművek teljesítményét, akkor ez például kihathat a mikronéziai életkörülményekre is, ez nem csupán a ár, áradásokat idézhet elő, hanem kihat például a talajvízre, stb. Tehát ez például egy példa arra, hogy milyen határon túlnyúló hatásvizsgáló, vizsgálatok lehetnek, ahol ugye nem a megfelelő eredmények születtek. A cseh környezetvédelmi miniszter végül lemondott, mert a mikronéziai panaszok miatt nem tudta kellőképpen előre vinni a, a csehországi szénerőmű ügyét. De úgy gondolom, hogy a koncepció maga, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk, tudjuk biztosítani, hogy az európai beruházási döntések nem csupán az európai hatásaik miatt kerülnének megvizsgálásra, hanem valahol ugye globális méretekben kell felmérni a potenciális hatást. Ez egy érdekes koncepció lehet, hogy hogyan foglalkozunk a kérdésre az EU tagállamokban. Elnök. Köszönöm, Gróte úr. már. Szeretnék még egyszer arra válaszolni, hogy bármit is teszünk a befektetés kapcsán. Például, ha veszünk egy szénerőművet, például az én tagállamomban, hogyha egy erőművet hozunk létre, az kétszer annyi széndiokszidot fog elményezni, mint Kenya. Tehát ez csak egyetlen egy szénerőmű Németországban. Tehát ez több széndiokszidot fog kibocsátani, mint Kenya egész évben. Tehát ezt figyelembe kell venni. Tehát nem csak Európára korlátozódik a vita, ki kell terjeszteni az egészségpolitikára, az emberi jogok politikájára. Ezt mindig figyelembe kell tartanunk. Elnézéseket kell kérnem, mert el kell utaznom a választó körzetembe, de abszolút örülnék annak, hogyha tényleg ezt a hagyományt, ha már hagyománynak nevezhetem ezt, folytathatnánk. Danke, Herr Grote. Köszönöm szépen, Grote úr. Nem látok további hozzászólási kérelmeket. Arra gondoltam, hogy ha ezt a hagyományt folytatjuk, akkor azt sejtem, hogy az ön szakbizottsága és más szakbizottságok is egy állásrolás formájában felkészülhetnének a következő Varsói találkozóra, és elgondolkodhatnánk azon a szabizottságainkban, hogy egy véleményt létrehozzunk, és néhány aspektust belefoglalnánk, és így egyfajta rutin alakulhatnak ki. De összességében mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm az összes szakértőnek, és valóban mindenképpen támaszkodunk majd a szaktudásukra még a hivatalos munkaüléseken kívül is. Köszönöm. So, then uh, we... Nos, kollégák, eljutottunk oda, hogy visszajelzés a Droid Bizottság Genfi Emberi Jogi Tanácsra indított küldöttségéről, valamint eszmecsere Bert Tajermannal, az Európai Unió Tanácsa Emberi Jogi Munkacsoportjának elnökével. Haladó hagyományunk az, hogy eh, felkészülésünk során a munkabizottságunk konzultál önökkel, illetve az EKS-szel is. Megkérdezzük, hogy a következő ülésen mik lesznek a prioritások, illetve meg, megnézzük, hogy milyen eredmények születtek. Még egyszer köszönöm, hogy eljött közénk. Ebben a szakbizottságban nagyon fontos, hogy friss, aktuális és érdemi információkhoz jussunk. Delegációnk elment Genfbe, február végén, március elején volt ez. Tudják, hogy itt szabályaink vannak, mi ezeket betartjuk, még akkor is, hogyha nem mindig a legértelmesebbek ezek, de elmentünk azért, mert akkor kaptunk erre engedélyt. Nagyon jó volt, mert találkoztunk magas szintű emberekkel, Különösen az előadók szempontjából fontos ez, azonban az időpont túl korai volt. Ez egy tanulságos lecke, hogy majd, hogyha az elnökünkkel beszélünk, akkor bizony meg kell mondanunk, hogy néha el kell térnünk a szabályoktól, hogyha hatékonyak akarunk lenni. Hárman voltunk, ott volt Protacevics úr is, íme megtanultam fejből a nevét, most éppen nincs közöttünk Protacevicsi, Protacevics úr és de Kaiser asszony a szocialisták közül. Ő sincs itt, mert éppen Tunéziában tartózkodik. Úgyhogy elég jó összetétel volt parlamenti képviselőkből, illetve hát a szakértelem szempontjából is. Protacevics úr Belarusban szokta figyelni a fejleményeket, Egyébként kiderült, hogy Belarusban júniusban várnak egy döntést, de Kaiser asszony ugyancsak nagyon hasznos tapasztalatokat osztott meg, különös tekintettel az izraeli-palesztin konfliktusra. Beszéltünk az, az egyiptomi nagykövetség egy képviselőivel, beszéltünk a Genf, Genf a újonnan akreditált izraeli nagykövet, el, illetve a palesztin képviselővel is. Úgyhogy bizony jó, sűrű volt a napirendünk, született egy jelentés, e pillanatban csak tervezett, de véglegesíteni fogjuk, hogyha véglegesítettük, kiküldjük önökhöz, hogy minden részletet elolvasassanak. Szerencsések voltunk, mondhatom, ismét szerencsések voltunk, intenzív tárgyalásokat folytattunk Pilály asszonynal, az ENSZ ö, ö, emberi jogi főmegbizottjával Megbeszéltük a Myanmari helyzetet, különös tekintettel a nem sokára kiutazó delegációra, de azért is, mert milyen már szerette volna, hogyha egy új napirendet dolgoznak ki a számára, és egyúttal lehetővé tette, hogy a, a fő megbízott számára egy irodát nyitnak ott Burmában, Myanmarban. Múlt héten a, a burmai ö, ö, külügyminiszterrel beszéltünk, szóba hoztuk a kérdést. De hát az, az derült ki, hogy lehet, hogy még a legtávolabb tehát a novemberi határidőt sem tudják tartani Pilály asszony azt is elmondta, hogy a tagállamoktól és a civil társadalomtól, az emberi jogi aktivistáktól egyre jobban várják, hogy nyissanak irodákat különféle régiókban ott náluk. Ez azt jelenteni egyébként, hogy meg kell fontolnunk, hogy milyen az anyagi helyzet. Hogyha nagyobb jelenlétet kérünk, akkor ugye a nemzetközi közönség de a saját régióink is többet kell, hogy áldozzanak. Pilály asszonyt Ban ki maga is arra kérte, hogy az ENSZ-nek adjon körülbelül 12 polgári megfigyelőt, akit kiküldenének Szíriába. Hát Pilály asszony nem tudta, hogy ki legyen a személy, hogy kik legyenek, és hogyan finanszírozzák a feladványt hát bizony elég súlyos lett a helyzet, ami ilyen formán kialakult. A különféle országok témáját szeretném most lezárni. Pakisztán nagykövetével nagyon jó eszmecserét folytattunk, rendkívül jó diplomata, nem e, értett egyet a kritikánkkal, ellenvéleménye volt neki, de ezzel együtt folytatjuk a pakisztáni e, e, a pakisztáni helyzetet, felvetettük a, a, az Isten gyalázással kapcsolatos törvények kérdését. Aztán tárgyaltunk Ukrajnával, Mexikóval. Az USA nem a legmagasabb szinten szerepelt a, a témáink között, Ennél fogva elmondhatom, hogy nem igazán lényegre törő volt a vita. A Genfi lengyel nagykövet az emberi jogi tanácsnak a jelenlegi elnöke. Nagyon jó volt, hogy két alkalommal is össze tudtunk vele jönni egy megbeszélésre. Azt mondta, hogy az Európai Parlamentnek gyakrabban kéne megfordulni a Genfben, és láthatóbbá kellene válnia. Nos, Hát a mi szabályaink szerint ez a mese a holdban kategória, de meg kell találnunk a módját. Hogyha például állásfoglalásokról beszélünk, mint például a belaruszi állásfoglalás, és akkor nem kapunk engedélyt, hogy részt vegyünk, hogy részt vegyünk. És hát ez, ez nem a holdban van ez a helyszín, ez a szomszédban van. Jön. Aztán az egyik este különféle országok nagyköveteivel beszéltünk, ezek közül voltak, akik osztották a véleményünket, mások meg ellen véleményen voltak, például a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdésében. Meghívtuk az Orosz Föderáció, Kazaksztán, Törökország, Tunézia, Kazaksztán, Bahrein, Koszterika, Etiópia képviselőjét. Élénk vitát folytattunk, de azt hiszem, hogy legalább 6-7 forduló kell, hogy meglegyen, mire eljutunk a végére. Az a lényeg, hogy érveljünk, állandóan érveljünk, amellett, hogy mi hogyan látjuk az emberi jogok kérdését. Tolerman úrnak tennék fel egy kérdést, a kosztarikai nagykövet panaszkodott, hogy az Európai Unió tulajdonképpen ellenkezik azzal kapcsolatban, hogy felvegyék a békéhez, a békében éléshez való jogot. Különféle civil szervezetekkel is beszéltünk, a nagyköveti szinten, az EU nagyköveti szinten és a civil szervezetek szintjén. Nagyon érdekes volt látni, hogy mindenki egytől egyig részletesen elolvasta az állásfoglalásainkat, és azt mondták, hogy az itteni Brüsszelben kialakított álláspont szerint ő, ugye blokkban látjuk a dolgokat, ők pedig másképpen vizsgálják ezt az kérdést úgy gondolom, hogy itt az albizottságunkban az állásfoglalása kapcsolatban több időt kell majd elkülönítenünk. Legutóbb is úgy alakult, hogy nem jutott időnk a megfelelő vitára. Igen, még egy kérdés. Az új izraeli nagykövet, a Genfbe akreditált izraeli nagykövet, ez nagyon érdekes volt az állásfoglalásokban rámutattunk valamire. Nevezetesen, hogy függetlenül attól, hogy mi az adott országban, vagy Palesztinában a helyzet, Izrael azt mondta, hogy nem fogják betartani az univerzális eh, időközi eh, vizsgálat elvét. Az ENSZ tanácsi reformjának ez volt az egyik legpozitívebb vívmánya. Úgyhogy nagyon aggaszt bennünket, hogy adva van egy ország, amely nem tartja ezt be, lehet, hogy akkor majd követőkre akad. Elmondta, hogy Szíriával kapcsolatban miért olyan a véleményük, amilyen, azért, mert ők sokkal közelebb vannak. Most ugye a korábbi külügyminiszterük Lieberman úr volt, most pillanatnyilag, ugye mivel a kormány éppen alakuló félben van Izraelben, nehéz megmondani, hogy ki lesz a külügyminiszter, illetve hogy mi lesz a, a külpolitikájuk, hogyan alakul. Egyébként Trajerman úr volt a meghívott vendégünk, úgyhogy kérdést tennék hozzá fel. Ő egyébként a az Európai Unió Tanácsának emberi jogi munkacsoport vezetője, az elnök, ő azt mondta, hogy hasznos lenne, hogyha az EU a nemzetközi szinten is lobbizna, például az emberi jogi tanácsban, hogyha lenne egy, egy raportőr, aki vizsgálná, hogy a nemzet, a, a, a klímaváltozás által okozott katasztrófák hogyan érintik azokat, akik hajléktalannál földön futokká válnak, vagy például el kell hagyniuk a szülőföldjüket az elsivatagosodás következtében. Jékle asszony. Elnézést. Ich möchte mich. Elnézést szeretnék kérni, mert két látogatói csoportom van és ezért nem tudtam részt venni, de azért jöttem el mégis most, hogy megköszönjem a milyen Mári utat és az önvezetését az út alatt. Nagyon fontos az, hogy beszélhessünk a tapasztalatainkról, és elmondhatjuk, elmondhassuk azt, hogy mit láthattunk ezen katonai kornál amit tapasztaltunk az ellenzék részéről. Szeretnék a titkásának köszönetet mondani, ez egy nagyon jó program volt, két napon keresztül tartott, nagyon kompakt volt a program, nagyon érdekes volt, és az ön eh, vezetése ott valóban egy élmény volt számunkra. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Jegle asszony. Nem is volt ez olyan nehéz számomra, hiszen nagyon, kivó, nagyon kiváló kollégák voltak ott, és nagyon érdeklődtek a téma iránt. Utálnék itt arra, hogy megvizsgáltuk azt, hogy a eh, mezőgazdaságban dolgozók hogyan élnek. Április 24-én, 25-én a következő két napos ülésünkön, nem igazán pontosan mikor majd, de lesz majd egy jelentés a Myanmari helyzetről. És meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az INTA kollégákat hogyan lehetne elérni, hiszen a plenárison lesz majd egy szavazás a szabadkereskedelmi megállapodásról. Köszönöm szépen! Igen, ön is tessék, elnézést, szeretnék két megjegyzést tenni, ha már a közvélemény kérésekről beszéltünk ma reggel. Szeretném azt az információt megosztani önökkel, hogy tegnap speciális konferencia volt itt eh, az Európai Parlamentben, ez a negyedik év volt már, hogy megszerveztük ezt a konferenciát, és a fő téma az pontosan a környezet eh, kérdése volt Tibetben, és ez nagymetében kötődik a kínai agresszív klímapolitikákhoz Tibet területén. A tibetiek nagyon sokat szenvednek emiatt, és ez is emberi jogi kérdés. Tegnap volt egy javaslat, de ez már az elmúlt évben is felmerült az a javaslat, hogy az Európai Parlament és az Emberi Jogi Albizottság egy delegációt küldhetne Tibetbe, hogy vizsgáljuk meg az emberi jogi helyzetet, nem csak a környezetvédelmi problémákat, tudjuk, hogy a helyzet rosszabbodik, rosszabbodott az elmúlt években, láthatjuk ezt az önégetések miatt, veszélybe került a helyi kultúra és a nyelv is, tehát örülnék annak, hogyha az albizottság megvizsgálná ezt a javaslatot. Ezen kívül a Genfi Emberi Jogi Tanácssal kapcsolatban nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament részt vegyen a tanács ülésein, és részt vegyen az ottani vitákban. A kérdésem az az, hogy beszéltek-e az oroszországi emberi jogi helyzetről is? Elnök, az első kérdéssel kapcsolatban az emberi jogi szakbizottságnak mindig is terve volt az, hogy elmenjen Kínába ez év második felében. Azonban ez nem jött létre, mert nem kaptunk meghívást. Napirendünkön van, tegnap is beszéltünk a titkársággal erről, az elmúlt ősz óta Megpróbáltam időpontot kérni a brüsszeli új kínai nagy követnél, és egy kis lépés történt annak irányába, hogy sikerüljön találkozni vele. Igen, tervezzük ezt a ö, találkozót, de ehhez az kell, hogy a kormány meghívjon bennünket. Oroszországgal kapcsolatban ez most nem volt prioritása az EU-nak, tehát nem eh, tettük ezt a napirendünkre, de meghívtuk az orosz nagykövetséget az esti ülésre. És számos eh, dolog között megmutattuk az emberi jogi aktivisták eh, zaklatását. Tehát része volt ez a beszélgetésnek, de nem volt prioritás. Tehát nagyon sok minden volt a napi renden, de hasonlóak voltak az ország prioritásai, mint az ENSZ-nek. A következő alkalommal javasolhatják önök is azt, hogy legyen egy speciális pont az állásrólásunkban erről. Nos, Kukán úr, tessék! Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy a tiszteletre méltó vendégünk majd hozzászól a végén. Szeretnék hozzászólni a Genfi ülésének összefoglalásához. Három évvel ezelőtt én is részt vettem egy ilyen látogatáson, és ugyanaz volt a benyomásom, mint önnek. És hihetetlenül érdekes volt, nagyon sok új ötletet lehetett szerezni de hogyha nagyobb szerepet szeretnénk játszani, az, hogyha egyszer megyünk oda, az nem elegendő. Érdekes, ez, utána egy évig nem történik semmi, aztán egy év múlva megint oda megyünk, hogyha ugyanazok mennek oda, akkor valamit elő lehet készíteni, hogyha új tagok mennek, azok számos nagyon érdekes, tehát lehet, hogy meg kellene győznünk az elnökünket, hogy változtassák meg ezeket a szigorú szabályokat, amiket ön is említett. Nem tudom, mi a helyzet most, de amikor én voltam a Genfben, akkor jött létre a külügyi szolgálat, és nagyon csalódottak voltunk a koordináció miatt, az EU tevékenységének koordinációi miatt ezen a területen. Igazából ez egy katasztrófa volt, nem tudom, hogy most jobb a helyzet, bár kételkedem emiatt. De hát ítélve abból, amit ön elmondott, valószínűleg nem jobb a helyzet. Nem szeretném ezt hosszúra nyújtani, támogatom azt az elképzelését, hogy gondolkodjunk el azon, hogy a parlamenti képviselők és ezen szakbizottság hogyan nevehetné szerepét, mert erre szükség van, de ahhoz, hogy megmutassuk a megnevekedett szerepünket, bizonyos fajta változtatásra van szükség a rendszerben. Elnök, köszönöm szépen, hogy ismételten felvetette ezt. Egy dolog um, új volt, most már van egy emberi jogi Európai Uniós főképviselő, és Lambridinis uh, úr részt vett a magas szintű szegmensben, és um, azt is látnunk kell, hogy a külügyi szolgálat uh, hogyan gondolkodik erről, Sajnos Eston Bárónó nem tudott ott lenni, tehát azt is látnunk kell, hogy milyen rendszeresen követik ők ezt nyomon. Tehát az önmegjegyzése a néhány évvel ezelőtti tapasztalatai kapcsán. Erre azt tudom mondani, nekem ez a második alkalmam volt már, és a NGO-k részéről, az EU-n kívüli nagykövetek részéről azt hallhattuk, hogy nagy a különbség között, hogy mi volt a helyzet két éve és most, és főként ez amiatt, hogy az ENSZ nagykövete egy olasz hölgy, ő kitűnő kommunikációs képességekkel rendelkezik, és még érdekli is ez a téma mindemellett, tehát ő tényleg megpróbálja bevonni azokat is, akik nem ugyanazokat a véleményeket képviselik, és minden nagykövet azt mondta, hogy óriási különbségek vannak a korábbi helyzetek kapcsolatban. Tehát nekem is pozitív volt a tapasztalatom, jó volt a program, tudta a ENSZ nagykövet, hogy mi forog kockán, De azt kellett mondjam, azt kell mondjam, hogy gyakran a tagállamok általában mint tagállami szempontból szólaltak fel, ez vonatkozik az én kis tagállamomra is. Úgy gondolom, hogy az EU nagykövet nem szólhat a szakbizottsághoz, ha jól tudom. hogy azt szeretnénk, hogyha az EU látható legyen, akkor az EU-nak fel is kell tudnia szólalnia. Tehát mindenképpen pozitív volt a változás, amit láthattam, de az is nagyon jó, hogy jó személy van ott. Jó munkatársakra is szükség van ahhoz, hogy elvégezzék az előzetes munkát. És most Tajárman úrja a szó. Én csak arról számoltam be, hogy mit tettünk a kezdetekben, tehát érdekes lesz meghallgatni a teljes gyakorlat eredményét, hogy az EU mm, mennyire jutott el, és milyen mértékben voltak megfelelőek a döntések számunkra. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, ismételten beszélhetek az Emberi Jogi Tanács tavaszi üléséről, ez a fő ülése ennek az évnek. Már korábban is itt voltam az ülés előtt, és megvitattuk ezt a kérdést és szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy az Európai Parlament egyre érdeklődik az emberi jogi tanács munkája iránt, hogy mi történik ott. Tudom, hogy állásolásokat is elfogadnak, a plenárisról is beszélnek erről, és az, hogy Genfbe is eljöttek, sőt, még gyakran is szeretnének jönni, ennek nagyon örülünk, és örömmel megmutatjuk önökkel az ütemezést és hasonló vitáink vannak más eh, országokkal is. A speciális jelentéskészítők is eh, Brüsszelbe látogatnak gyakran, tehát így is lehet találkozni velük. A fő eh, cél Genfben, és örültünk annak a ténynek, hogy önök intenzívebben részt vettek a párbeszédekben más államok képviselőivel, mert nagyon fontos, véleményem szerint, és szerettem volna válaszolni és kiragadni azokat a pontokat, hogy milyen fajta felelést történt az elmúlt években. Hát a fő kérdés az az, hogy felismertük azt, hogy jobban kell felkészülni, sokkal inkább részt kell vennünk abban, hogy bevonjunk más országokat Genfben, itt a fővárosokban, és a parlamentet különböző módon lehet bevonni, például a Genfi missziókkal, más missziók által, viták által, olyan témákban, amelyek specifikus érdeklődések tartanak számot bizonyos országok tekintetében. Tehát sok esetben ki tudjuk egészíteni munkánkat annak érdekében, hogy a, az emberi tanács megfeleljen mandátumának, és az EU nagyon jól teljesít. Ezért szeretném köszönetet mondani Amikor az emberi jogi tanácsban az EU teljesítményéről van szó, akkor örömmel hallottam azt, amit mondott. Ön azt mondta, hogy volt fejlődés jelentős mértékben, és jó tudni azt, hogy ön ezt így értékeli természetesen. Az elmúlt években megpróbáltuk felmérni azt, hogy mit kell javítani, hogyan lehetne megváltoztatni a munkamódszereinket, és valóban történt előrelépés az elmúlt években. A fő fejlemény az az volt, hogy két év alatt létrejött egy EU delegáció Genfben, akik fontos szerepvállalókká váltak, és minden ország elismeri ezt, és ez fontos szerepet játszik, ez az EU delegáció, még akkor is, hogyha megkettőznénk az EU delegáció szintjét, akkor is szükségünk van a tagállami részvételre. Ez nagyon fontos és ezen is neki gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne mobilizálni ezt a fajta potenciált, és hogyan lehetne bevonni a tagállamokat már eh, korábban. A szabályok, amelyek érvényesek, egy kicsit nehezek, Az EU delegáció vezetői részt vesznek a párbeszédekben, de amikor a szavazásra van szó, az ülés végén az EU maga nem tag, és ezt a szerepet a tanács egyik tagállamának kell átvenni, aki EU tag is. El kell mondjam azt, hogy kitűnő az együttműködés az EU delegáció, illetve a szavazó elnökség között. Az írelnökség és kitűnő az együttműködés, de a többi tagállammal is. És az, hogy sok hanguk van, és sok kottánk, mégis arra jutottunk, hogy hiba lenne az, hogyha csak az EU delegáció beszélne mindenki nevében, mert akkor egy erős hang lenne egy fő emberi kérdés kapcsán, viszont a többieket nem hallgatnak meg, akiknek más nézetük van. Tehát a lehető legtöbb hangra van szükségünk, arra ösztözök mindenkit, hogy az ország helyzetekről beszéljünk. Ne csak az EU elemezze ezt, hanem a többi tagállamok is felvet, felvethessenek bizonyos témákat, mert különben másképp korlátoznak azon kapacitásunkat, hogy fő aggályokat fel lehessen vetni a tanácsban. És már említettem már korábban is azt, hogy létrehoztunk egy EU prioritásokkal foglalkozó menetrendet, ez egy olyan munkaterv, amit eh, támogatnak, és remélhetőleg ez eh, jól működött. Nyilvánosan nyilvánosságra hozzuk a következtetéseinket is, és eh, együttműködünk szorosan a hasonlóan gondolkodó országokkal, és intenzívebbé tettük a lobby tevékenységünket Genfben, a, a Brüsszelben vagy a fővárosokban, és a brüsszeli erőforrásaink nincsenek eh, kihasználva megfelelően. Itt a Brüsszelben megpróbálunk a harmadik országokkal kapcsolatban is lobbizni. Össze kell kötnünk a Genfi munkánkat az általános politikánkkal, amiket folytatunk a harmadik országokkal irányába, hiszen ez a kapacitásainkat növelheti Genfben. Elmondhatom ennek alapján, hogy nagyon könnyű beszámolni egy sikeres ülésről, hiszen sok mindent elértünk, de nem volt könnyű ez az ülés, volt számos feszültség, és voltak olyan kérdések, amelyekről majd meg kell emlékeznünk a következő ülés előkészítése kapcsán is. Volt egy magas szintű szegmens is, de sajnálatos módon a főképviselő asszony nem tudott részt venni az iráni nukleáris tárgyalások miatt, de az ír külügyminiszter szólt a főképviselő helyet a magas szintű szegmensben, és az emberi jogi főképviselő is részt vett az üléseken, bilaterális ülések is voltak Bahreinnál, hiszen itt is lesznek majd az év, ebben a hónapban látogatás. A nők helyzetéről is beszéltünk, aktívan részt vettünk a különböző vitákban. Például az emberi helyzetről szóló vitában a tibeti helyzet is felmerült általánosságban fő célkitűzés volt számunkra az az, hogy aktívan részt vegyünk, illetve bevonjuk a különböző testületeket, beszélt a költségvetésről és hogyan lehet biztosítani mindezt. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy az emberi jogi főképviselő ki tudjuk emelni a következő emberi jogi demokratikus eszköz rendeletében annak érdekében, hogy az Európai Unió növelhesse szerepét itt. Ezen kívül nehéz körülmények között is fenn kell tartani a támogatást. A tanácsi következtésében, amiket elfogadtunk, de ha megnézzük az állásolást, amit a parlament fogadott el, hogyha megnézzük a prioritásokat ezekben, akkor azt láthatjuk, hogy ezeket elértük, de voltak nehézségek is. Már említette már Bulma kérdését. Igaz az, hogy az előkészítésünk során azt láthattuk, hogy bizonyos feltételek mellett arra készítünk, hogy ez a négyes pont alatt fogunk beszélni milyen már eh, helyéről, amely sokkal több feszültséget okozott volna, és ezért a négyes eh, eh, pontról, a tízes pontra tettük át ezt a kérdést. ragaszkodtunk ahhoz, hogy a négyes pont alatt legyen ez a mandátum által speciális jelentéstevőnek meghosszabbítottuk, és az állásolásban foglalkozunk a nyelvvel, illetve emberi jogi főbiztos irodájának létrehozásáról is szó lesz. Szeretnénk, hogyha a mandátumnak lenne monitorozó szerepe is. Ezek a fő szerepek, A Genfi tárgyalások kapcsán szorosan működtünk a burmai delegációban, nagyon konstruktív volt az együttműködés más ország, az ASEAN országokkal is, és koncentráltunk ezen országok fejlődésére, tehát az elkövetkező hónapokban minden lehetőséget kell használni arra, hogy foglalkozhassunk egy ilyenfajta iroda létrehozásával, egy, a monitorozással ki szélesített mandátumban együtt a észak is fontos volt, és nagyon fontosnak tartották számos más japán, illetve más ország, és legyen egy vizsgálati bizottság, és meg kell vizsgálni, milyen súlyos jogsértések történtek. Állásforralást, szavazás nélkül fogadtuk el, ami igencsak figyelemre méltó. Erről a ügyülést szívesen beszélek később. Szíria egy másik prioritás volt de frusztráló prioritás volt, hiszen már régóta nem volt ez, és továbbra is egyre csak rosszabb a helyzet itt. Ezt is kiemeltük a vizsgálati bizottság jelentésében. Az EU álláspontja az az volt, hogy szerettük volna ezt a vizsgálati bizottság mandátumát kiszélesíteni. Egy évre kaptuk ezt meg, az arab országokkal is tárgyaltunk, akik szerették volna csökkenteni. Ezt a mandátumot azonban ennek a testületnek folytatni kell a munkáját, hiszen fel kell tárni a jogsértéseket. A másik nagy kérdés az a nyelv és az elszámoltathatóság volt. Az EU célja az az volt, hogy legyen erős a nyelv ezt az ICC-ben. beszélni kell arról, hogy megfelelő nemzetközi igazságügyi mechanizmusokra van szükség. Ez mindig egy elég egy, homályos nyelvezet, de próbáljuk erősíteni a nyelvezetet az ICC-vel kapcsolatban. Az iráni kérdés. a sri lankai kérdés volt, itt az USA is felszólalt ennek kapcsán, az EU e is egy általános megoldást sürgetett. Az volt a benyomásunk, hogy egyre inkább azt láthattuk, hogy India megszavazta ezt az állásfoglalást, és az elszámoltathatósággal kapcsolatban is nagyon magas szintű viták voltak ezen helyzetről. Mali, Libya. Más országok. Líbia ezzel kapcsolatban, kapcsolatban is a mandátumot bővítette a határozat, aztán Bahrain, Haiti, itt külön jelentéstevőt állítottunk, illetve bővítettük a mandátumot. Megemlítették a, a palesztin területeket, illetve Izrael helyzetét. Ez egy nagyon fontos elem, ahol igen sok munkára van szükség. Ugye jó pár nehézséget okozott az, hogy megállapodásra jussunk több kérdésben, és már most készülünk annak érdekében, hogy aktívan részt vehessünk a tárgyalásokban, és határozatok születnek annak érdekében, hogy ezt segítsük. Osztjuk azt az aggályt, azt a véleményt, szerint a elfoglalt területek külön témát képeznek, és ezt nem támogatjuk nem támogatjuk azt, hogy ez külön téma legyen, de politikai szempontból nem volt lehetséges az, hogy ettől a ponttól megszabaduljunk. Fontos abból a szempontból, hogy a különböző határozatok esetében az Európai Unió közös álláspontot tudott képviselni. Az Izraellel való tárgyalások során, illetve egy általánosságban véve az emberi jogi tanácsal való együttműködésük és a tanácsi végkövetkeztetés is arra utal, hogy meg kell őrizni azt, hogy azt a folyamatot, amely, amely elindult, és Izrael az Emberi Jogi Tanács elnökének levelet küldött, erről esetleg önök is tudnak. Ez továbbra is azt jelzi, hogy folytatni kívánják a részvételüket, a kötelezettségvállalásukat, ami pedig előkészíti az UPR folyamatban a Izrael szerepének megítélését. Ami a tematikus kérdéseket illeti, az EU számára a vallásszabadsága kapcsolatos kérdések nagyon fontosak voltak. Egy, egy jó állásfoglalás született, a külön jelentéstevő mandátumát meghosszabbítottuk, ez kiváló jelentés készült a vallási kisebbségek témájában, az ő tollából, illetve a vallásváltáshoz való jogról, és erre is utal az állásfoglalásunk illetve arra is utal, hogy jogunk van arra, hogy ne rendelkezzünk vallással. Nehéz tárgyalások folynak az UEC-vel, a vallás, vallási tolerancia hiánya kapcsolatban. A, nagyon sokáig feszültségeket okozott ez a kérdés, hiszen voltak olyanok, akik egy megfigyelő csoportot kívántak létrehozni az iszlám ellenesség témájában, ezt mi elleneztük, és végül lehetőség nyújt arra, hogy konszenzus szülessen. Ez az utolsó percben, ezt az utolsó percben sikerült megvalósítanunk. Egy olyan kérdésről van szó, amely keretében tovább kell majd tárgyalnunk, hogy meghatározzuk, hogyan járjunk el a jövőben. Latin-amerikai országokkal közösen az Európai Unió a gyermek jog témájában is állásfoglalást készített. A fizikai, illetve mentális egészség legmagasabb szintjének megőrzését tűzi ki ez célul, az egészségi, illetve ö, reproduktív jogok, a családhoz való jog, stb. És módosítók is születtek Mauritánia részéről, próbálták aláásni ezt az állásfoglalást, egy nemzeti szuverenitásra utaló módosítóval szerencsére ezt sikerült legyőzni. És nagyon jó, hogy megvolt a többség az univerzalitás megőrzése mellett. Tehát minden egyes alkalommal kardoskodnunk kellett mellene. Az Emberi Jogi Tanácsban első alkalommal született határozat Belgium és Franciaország vezetésével a halálbüntetésről az egyik az a gyermekek és a családok védelmével kapcsolatban. A halálbüntetés betiltása ennek a célja, és sikerült elfogadni ezeket a határozatokat, egyértelmű többség állt melléjük. Aztán további tematikus kérdések – ahol nagyon sok határozat született az emberi jogvédők, a civil társadalom kapcsán, itt gondolok a norvég állásfoglalásra, Itt jogalkotási megszorításokat tapasztalunk az emberi jogvédőkkel szemben nagyon sok országban, és ez a jelenlegi határozat egyértelmű üzenetet küld annak érdekében, hogy az emberi jogvédők munkáját megátolják jogi intézkedések. Ez egy elég nehéz határozat volt, hiszen jó pár módosító született Kuba és más országok részéről, de a végén sikerült elfogadni ezt a határozatot. Ugyanígy a békés tüntetéssel kapcsolatos jog, ez is egy fontos téma volt, illetve más témák is fontosnak bizonyultak. Két határozat esetében Dél-Afrikával nagyon sok nehézségbe ütköztünk. Az egyik a kormányközi munkacsoport mandátumának meghosszabbítása, ez a Durbani konferenciához kapcsolódik. Végül egy szavazásra került sor. Az Európai Unió tartózkodott. Voltak még olyan területek, például a cégek védelme, illetve katonai ö, biztosítása, esetében az Európai Unió nagy erőfeszítéseket tett, és ellenmondásba ütközött Dél-Afrikával, és végül ellene kellett, hogy szavazzon a határozatnak. Ebben a témában még nagyon sok teendőnk van. Tehát a magán katonai biztonsági cégek témájában továbbra is tárgyalnunk kell majd Dél-Afrikával, és május végén kerül sor egy találkozóra Dél-Afrikával, és az Európai Unió részéről Stavros Lambrinidis úr fogja vezetni a tárgyalásokat. Megemlítették a békéhez való jogot, ez most nem volt napirenden, de szeretném elmondani, hogy a Európai Unió álláspontja az, hogy nem ismerjük el ezt a jogot, jogot, és ezzel kapcsolatban a nyilatkozatot ellenezzük. Tehát, ami az éghajlattal kapcsolatos igazságszolgáltatást illeti, már évek óta támogatjuk azt a kezdeményezést, hogy egy külön jelentéstevőt állítsunk az emberi jog, illetve az éghajlat témájában, ennek a kettőnek az összekapcsolása érdekében. Ezek mind az emberi jogi tanács előtt vannak, ezek a témák. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy szerintünk feszültséggel teli, de sikeres ülésszakot zártunk. Például nagyon régóta nem született e, ilyen sokszámú ellenséges módosító. Gondolok itt például az emberi jogvédőkre, vagy a gyermekjogokra, és más határozatokra. Nagyon sok úgynevezett gyilkos módosító született, amely az univerzalitást próbálta aláásni és voltak olyan országok, amelyek megpróbálták megkérdőjelezni a szavazást, de nem voltak szavazásra jogosultak, és ezért más eszközökhöz fordultak. Lehet, hogy ezért is születtek, több, született több módosító, mint a múltban. Az univerzalitást, érték, támadások, a nemzeti szuverenitás a hagyományos értékek nevében – Egyiptom más országokkal együtt mindenkit meglepett, például a családvédelemmel kapcsolatos határozattal. Céljuk az volt, hogy a család védelmére összpontosítsanak, de nem fogadtak el azt a megszövegezést, amely megszületett, tehát a család tagjainak védelme szerepelt a szövegben és itt egy ellentmondásos kérdés alakult ki. Azonban jó pár területen, a nőjogi kérdésekben, a nemek esélyegyenlőségének kérdésében, a szexuális orientáció kérdésében szintén ellentmondásos szerepet vállaltak, de végül sikerült olyan megfelelő módosítókat benyújtani, és ezért Egyiptom végül visszavonta a szövegtervezetet, de hát majd meglátjuk, hogy hova jutunk ezzel a kérdéssel júniusban. És végül utolsó megjegyzésem, ülésről ülésre haladunk, és természetesen már készít, készülünk a következőre, amely május 22-én kerül majd megrendezésre, és Visszatérünk majd olyan kérdésekre, amelyek fontosak, például a családvédelem, de jó pár más területet is előkészítettünk. A fehér oroszországi emberi jogi kérdés egyik, egy nagyon fontos téma lesz, itt is külön jelentéstevő szeretnénk állítani, de ott van eritre a Szudán témája. Aztán tematikai, tematikus szempontból az LGBT jogok. Oszlóban kerül sor egy találkozóra ebben a témában. Nagyon sok Európai Uniós tagállam részt vesz majd ezen, illetve Norvégia, Dél-Afrika, meglátjuk majd, hogy, hogy hova jutunk. Aztán a nők elleni erőszak, ez is egy téma, amely előkészítésén dolgozunk, és reméljük, hogy az előző ülés szak pozitív eredményeire építhetünk majd és ezzel le is zárom a hozzászólásomat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Tajman úr. Nagyon átfogó beszámolót hallottunk, és gratuláljuk. Gratulálunk ahhoz, hogy sikerült jó döntéseket, jó határozatokat hozni. Egy-két kérdésre szeretnék visszatérni. Azt mondta, hogy esetleg a regionális szervezetekhez és kormányokhoz kellene fordulnunk az egyes genfi időszakokat, ülésszakokat megelőzően, illetve utánuk. Igen, mindig oda kell figyelnünk, hogy az emberi jogi tanács rendjén milyen témák vannak terítéken. Azt hiszem, hogy az IC, tehát az iszlám konferencia szervezete Brüsszelbe látogat majd, tehát azt hiszem, hogy itt egyértelműen napirendre kell tűznünk az ő tevékenységeiket is Genfben, illetve készen kell állnunk arra, hogy elmondjuk, hogy a rasszizmus elleni határozatot miért nem támogatjuk. Tehát jó érvekre van szükségünk, ezeket is elő kell készíteni, én, az én véleményem ebben a témában egyébként eltér az EU-s állásponttól. Aztán delegációt készítünk elő az Afrikai Unióba, itt is látnunk kell majd, hogy hogyan lehet a napirendi pontokat beemelni az itteni napirendbe. Itt most nem szeretném Dél-Afrikát ide venni, de hát ezt is meg kell vizsgálni. Gondolok itt Dél-Szudára, Eritreára, megnézzük, hogy ez majd hogyan működik. Aztán az egyiptomi delegáció reakciójára utalnék. Amikor itt vitát folytattunk, akkor az volt a benyomásom, hogy az országban történő változások nem érték el a genfi diplomatikus szintet diplomáciai szintet, azt látjuk, hogy ugyanazokon a törésvonalakon mozognak, ugyanabban a konfliktus zónában, mint korábban. ahol az EU-s nagykövet és más női nagykövetek találkozót szerveztek. Az egyiptomi képviselő egy kiváló hölgy volt, aki aki harcolt azért, hogy a családon kívül a professzionális életben is érvényesüljön, de még, még így sem sikerült előtérbe tenni azokat az emberi jogsértéseket, amelyekkel a nőknek kell megbírkózniuk Egyiptomban. Tehát ugyanazokat a szövetségeket láttuk, amelyeket korábban, ugyanazokat az országokat egymás mellé állni, nem láttunk változást, de hát lehet, hogy majd egy másik alkalommal beszélünk erről. Igen. Azt hiszem, hogy van egy kollégánk, Lambsdorff úr, az, ő az egyik jelentéstevő, nem ennek a bizottságnak a tagja. Azt hiszem, hogy ezt a témát szóba kell hoznunk. Lambsdorff úr az ENSZ-EU kapcsolatok informális munkacsoportjának a tagja, tehát mindenképpen érdemes lenne ezeket a témákat felvenni a, a napirendre. Az ENSZ ugye az, az New Yorkban van, mi pedig Bécsből vagy Genfből tudunk tovább lépni. Köszönöm most akkor beszélhetnénk arról, hogy miért nincs jövője annak, amit úgy nevezünk, hogy a békében éléshez való jog. Beszéltem a kosztarikai nagykövettel, tudom, hogy nem könnyű ezt az eszmét a gyakorlatba átöltetni, de hát hogyha például kapcsoljuk ezt a védelemhez és egyéb kapcsolat témákhoz, nem egészen ismerem a, a támogató érvelést, és lehet, hogy nem teljesen értettem meg. A környezeti és emberi jogi témák különleges raportőrje teljes támogatást élvez. Akkor lehet, hogy a mi tennivalóink közé kell felvennünk a listá, listába. Keresünk egy, egy erre szakosodott előadót. It fits our agenda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 szépen, és köszönöm, hogy emlékeztetett arra a sikerre, amit az eu és az elejét, groteszk a helyzet, gyakran előfordul ez más országokkal is. Nem tudom, hogy tudják-e, ma reggel beszéltünk az emberi jogokról és a klímaváltozásról, és az egyik szakértő azt a példát adta, hogy amikor a Darhuri konfliktus kezdődött, akkor ez volt az első klíma által kiváltott konfliktus, és a Dohai konferencián az EU és mások is hozzájárulnak anyagilag ennek a konfliktus megoldásához. De milyen fajta tervek? vannak mm, a fejlesztés kapcsán, hogyan lehet elkerülni a környezetvédelmi degradációt, a vízhiányt. Az EU foglalkozik-e ezekkel programszinten, és mm, nagyon érdekesek a különböző emberi projektek az emberi, a holteli segítségnyújtás kapcsán. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem Darfurban a konfliktus nagyon is összetett. Az eredete a konfliktusnak az ország közepén perifériáján voltak, a Katuni régióban, és most már ezt egyre inkább ezt a konfliktust táplálja az erőforrás hiány is. Tehát főként az arany lelőhelyek mellett alakultak ki ezek a konfliktusok. Ami az erőforrásokat illeti, nem annyira ismerem ezt, nem igazán tudom azt, hogy mekkora ökológiai nyomás nehezedik a menekült problémára. A menekültek főként a emberi jogok megsértése miatt, az üldöztetés miatt menekült, nem tudom, hogy a környezetvédelmi problémák mennyire járultak ehhez. Ugyanakkor az Európai Unió, az EU Dáfori fejlesztési programjai a mezőgazdasághoz, illetve az állattenyésztéshez járulnak hozzá. Főként erre megy a pénz főként a kisméretű állattenyésztésre koncentrálnak, illetve a természeti erőforrások kezelésére. Tehát arra koncentrál ez a segítség, hogy fenntartható állattenyésztés lehessen elérni kis gazdálkodások számára. Ami pedig a humanitárius segítségnyújtást illeti, vannak úgynevezett humanitárius országok, ahol a, ahonnan az emberek menekültek, de Darfur vagy az elefántcsontpark tekintetében oda e, próbálunk jutni, ahol van hozzáférésünk, a hozzáférés nehéz, sok helyen nem tudjuk, nem tudjuk a biztonsági helyzet miatt a humanitárius segítségnyújtást mindenhol elvégezni. Tehát nem tudunk mindenhova odautazni. Elnök, köszönöm szépen. Láttam, hogy a szakbizottságunk kollégái jegyzeteltek. Jó előkészítés lehet ez az Afrikai Unióval való találkozónk előtt. Csárdal kapcsolatban ez szomszédos ország. Több száz ezer Dáfur menekült érkezett Csádba. Azt terveztük, hogy a külügyi szolgálat mellett meghívjuk ide Jacqueline Modénát is, aki egy emberi jogi ügyvéd és aktivista. Őt is meg akartok hívni, de ezt nem tudtuk logisztikai szempontból elintézni tehát a következő ülésen fogunk erről gondoskodni majd, de itt van a külügyi szolgálat most, és majd az NGO-któl pedig az április végén hallunk erről. Tehát kérem, hogy Caroline Lopez a külügyi szolgálat részéről, és kérem, hogy tájékoztasson. Je vais parler en français. Donc je voulais euh, tout d'abord commencer par remercier la, la sous Jó napot kívánok! Örülök nagyon annak, hogy a csád témáját napirendre tűzték, és most, hogy a kollégánk, kollégámtól meghallgattuk a szudáni helyzetet, szerintem nagyon fontos az is, hogy Csádról beszéljünk, hiszen általában mindig szudáról van szó. Örülök tehát nagyon, hogy ezt is napirendre tűzték. A, azt mondhatjuk, hogy a több évtizedes konfliktus után 2010 óta javult a helyzet, Eh, hiszen Szudánnal szerződést kötött Csád, azonban ez a stabilitás nagyon törékeny, hiszen regionális feszültségeket látunk, például a közép-afrikai köztársaságban, illetve eh, a máli eh, konfliktus miatt, és ez mind érinti a Csád stabilitását. Ezen kívül ott van a libiai helyzet, ezt is mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen 90 ezer Libiában élő csádi állampolgár visszatért Csádba, és ez továbbra is nagyon súlyosan érinti Csádot itt különböző kereskedelmi tevékenység folyik, fegyverkereskedelem, drogkereskedelem, és így tovább. Ezen kívül meg kell említeni a Boko Haram iszlámista csoport tevékenységét különböző városokban. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a dzsihadisták tevékenysége kibővüljön, és ez nagymértékben hátrányosan érinti Csád biztonsági helyzetét Mindezek mellett azt látjuk, hogy belügyi szempontból ö, óriási kormányzási kihívások előtt áll Csád, és még mindig nagyon szerény a demokratikus nyitás. Ezért az állammal, az országgal való kapcsolatok során az Európai Unió ezeket a kérdéseket fölveti különböző eszközök segítségével, például a költségvetésre gondolok. 2012-ben megrendezték az első közösségi választásokat Csádban, és ez egy nagyon fontos folyamat, egy olyan választási folyamat, amelyet az Európai Unió figyelemmel kísért, ennek a végkifejlete volt ez a választás, és ezt, ezt megelőzte a 2007-es politikai megállapodás Csádban, ennek a, akkor indult el a folyamat, és ennek a kiteljesedése volt a választás. A megállapodás felülvizsgálata még nem történt meg, azonban hangsúlyozni kell, hogy március 11-e óta a kormány, az államfők, illetve az állam vezetői összehívták a civil szervezeteket, és közösen azon dolgoznak, hogy egy új konzultációs struktúrát hozzanak létre az ellenzék és a többség között. Ami pedig az emberi jogok kérdését illeti, természetesen egy elég vegyes képet mutat. Gondolok itt például arra a politikai folyamatra, amelyet megemlítettem, de ugyanígy az igazságügyi kérdésekre ezt is a tizedik FED keretében támogatja az Európai Unió. Vannak más területek is, ahol még váratnak magukra a fejlemények, vagy ahol esetleg visszalépés történt. 2010 óta a emberi jogi kérdésekben előrelépés történt, illetve a ENSZ biztonsági tanácsában is ez egy nagyon fontos téma. Itt egy folyamatot látunk, azonban 2012-ben visszalépés történt az alapvető szabadságjogok témájában, hiszen több önkényes letartóztatás történt egészen miniszteri szinten, szintig, és itt a korrupció elleni harc volt a szlogen, tehát ennek a nevében letartóztattak közéleti személyiségeket, illetve újságírókat is. Az Európai Unió és felfigyelt erre. Galigata képviselő például a parlamenti mentessége ellenére börtönbe került, a korrupciós, korrupciós problémák miatt, vádak miatt és az Európai Unió fellépésének következtében a képviselőt felmentették 2012. április közepén. A csádi helyzet továbbra is a kiérdemli az Európai Unió figyelmét, és politikai párbeszéd szintjén foglalkozunk ezzel a kérdéssel, illetve az igazságszolgáltatási reform támogatásának keretében is fölvetjük ezeket a kérdéseket. A politikai, ami pedig a, a sajtót illeti, egészen mostanáig nagyjából szabad sajtóról számolhatunk be, más afrikai országokkal összevetve 2012-től azonban eléggé egyre nagyobb nyomás helyezkedett a szabad szólás szabadságra, Ami az emberi jogvédőket illeti, továbbra is nyomás alatt vannak, és a nők politikai életben való részvétele továbbra is korlátozott. A csádi hatóságokkal való párbeszéd lehetővé teszi, hogy jó pár emberi jogi kérdést fölvessünk, például a letartóztatásokat, illetve a bebörtönzéssel kapcsolatos körülményeket. Ezen kívül a 2008-as januári-februári események kapcsán egy vizsgálóbíróságot állítottak fel, ami a nemzetközi megállapodásokat illeti, az ENSZ a múlt évben foglalkozott a csádi halálbüntetési, halálbüntetéssel kapcsolatos kérdéssel. Egészen addig Csád ellenezte a moratóriumot, illetve a halálbüntetés eltörlését. A fejlesztési együttműködés keretében az EU eh, támogatja az emberi jogok megerősítését, illetve a civil szervezetek segítségével is. Mintegy 6 millió euróra rúg ez a tevékenység, ennek a tevékenységenek az összege például az igazságszolgáltatási reformprogramra gondolok, itt az intézményi keretet próbálják átalakítani, illetve az állampolgárok számára jobb hozzáférést biztosítani az igazságügyi szolgáltatásokhoz. A bel biztonságot is megkívánjuk erősíteni. A politikai párbeszéd kapcsán, illetve az együttműködési megállapodás keretében fölvetjük tehát az emberi jogi kérdéseket, és végül szeretném megemlíteni, megemlíteni egy fontos eredményt. Ennek nagyon fontos következményei lesznek Csád számára, ez pedig a Észenebri volt elnök eljárása, hogy egy csádi elnökről van szó, aki 1990-ben Szenegálba menekült, és 2010 óta ö, figyelemmel követik a tevékenységét, illetve az életét. A volt ö, elnököt mintegy 40 ezer ember megölésével vádolnak, illetve megkínzásával. Ez egy nagyon-nagyon fontos bírósági eljárás tehát, amely a stabilitást elősegítheti Csádban, illetve az egész afrikai kontinens számára egy fontos dologról van szó. Nem sokára elindul ez a bírósági eljárás, az új szenegáli kormány, illetve az EU támogatásával. A szenegáli kormány Ukrajnának támogatást nyújt az Európai Unió az eljárás előkészítésében, például technikai szakértőkkel segítjük ezt a munkát, illetve katalizátori tevékenységet töltünk be ebben a folyamatban. A büntetlenség elleni harcot nagyon komolyan vesszük. Illetve ezen kívül pénzügyi szempontból is támogatni fogjuk mintegy két millió euró összeggel ennek az eljárásnak a, a megszervezését, és ezzel a finanszírozási támogatással az egész csádi lakosság tájékoztatását is segíteni tudjuk, és így figyelemmel követhetik, szorosan figyelemmel követheti a lakosság is az egész eljárás menetét. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen. Nincsenek kérdéseim. Nem ennyire ismerem az egyedi eseteket, de eléggé meglepő mindez. Nagyon jónak tartom az, hogy Izen Abra esetét nyomon követik. már lehet értékelni azt is, hogy a szenegáli kormányzat foglalkozott ezzel az esettel, azután, hogy éveken át lobbiztunk ennek irányába, a szenegáli kormánynak sok idejében került az, hogy ezzel foglalkozzon. Ez nem, nem csak, hogy a nemzetközi közösség hág, hágával foglalkozik ezzel, hanem a szomszédos országok is. Tehát ez tényleg jó hír. Köszönöm szépen. Úgy láttam, hogy senki nem kíván kérdezni és így végére is értünk az ülésünknek. Nincsen egyéb pont, ezért lezárom az ülést, és megköszönöm, hogy itt voltak.